jelentés. Egy percben Fetutszó úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel szólok fel ezen az ünnepélyes parlamenti gyűlésen, ülésen. Ritkán van ekkora nagy közönségem. Szeretném elmondani, hogy miért szavaztam a Belder jelentés mellett. Ez ugye a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokra vonatkozik a Nyugat-Balkánnal. Teljes mértékben támogatom az Európai Uniót abban, hogy a lehető legmesszebb menekig támogassa a nyugat-balkáni országok csatlakozását a balkáni félszigetről. Úgy gondolom fontos, hogy a gazdasági támogatásunk, segélyünk nagyobb legyen, mint amit eddig nyújtottunk, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy lehetővé tegyük a kommunikáció erősítését a balkáni országok és Európa között, tegyük lehetővé a nagyobb fokú turizmust, és tegyük lehetővé mindenki számára, hogy jobban élhessenek, eh, mint eddig. Elnök, köszönöm, most pedig a megjelenés jelentésre térünk rá. Rakornak adom meg a szót egy percben. Monsieur Bacot! Madame... Oh. Bakornak adom meg a szót, mondja az elnök. Bakor nincs itt, mondja az elnök. Bon, je donne la parole à Madame Harkin. Harkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm ennek asszony. Először is szeretném rögzítetni, hogy nem jó gombot nyomtam a Megenis jelentésnél. Maradéktalanul támogatom a Megenis jelentést, amely az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos, de ezt egy szolgálattal majd egyeztetem később. Egyetértek különösen is azzal, hogy a kapot úgy kell módosítanunk, hogy az élelmezés biztonsággal nagyobb ütemben tudjunk előre haladni. Nem, nem tudjuk elérni a bizonyosságot, de a stabilitásra szükség van a piac önmagában nem tud bevételbiztonságot biztonságot nyújtani a termelők számára, ezért fontos, van, fontos, hogy szükség van egy eh, hatástanulmány készítésére is. Ha megnézzük a eh, konkrét EU eh, javaslatokat, például a növényvédelemmel kapcsolatban, akkor megint csak azt látjuk, hogy megfelelő részletes hatástanulmányokra van szükség és az élelmiszer biztonságot is figyelembe kell vennünk ezeknek az értékeléseknek az elvégzésekor. Köszönöm, elnök asszony. Je donne la parole maintenant à Madame McGuinness pour une minute. McGuinness a szó egy percre. Thank you. Thank Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, amiért támogatták ezt a jelentést, és Harkin asszonynak is, amiért eh, támogató módon felszólalt úgy gondolom, hogy az Európai Parlament az európai eh, gazdasági politikát nem csak európai szinten, hanem globális szinten is fontosnak tartja, különös tekintetben azért, mert a mezőgazdasági politikánk eh, áttekintésére is módot ez a lehetőség, segítséget kell nyújtanunk a fejlődő világban olyanok számára, akik helyben nem tudnak termelni. Úgy gondolom, hogy ez az egy milliárd euró, amit az Európai Unió erre a célra fog biztosítani, megfelelő irányba tett lépésnek tekinthető, ezért támogattam a saját jelentésemet. Úgy gondolom, hogy ez az a jövőbeni modell, amely megmutatja, hogy, hogy milyen irányba kell eh, masíroznunk úgy gondolom, hogy 30 ezer gyermek hal éhen naponta világszerte. Ez egy olyan kísértett szellem, amely velünk él mindaddig, amíg nem tudjuk leküzdeni. Berg, for une minute. Sandberg úr következik egy percre. Madam President, I'm grateful. Elnök asszony, nagyon hálás vagyok önnek, hogy lehetőséget ad számomra arra, hogy miért tartózkodtam a McGuinness jelentés szavazása során amely egy roppant fontos aspektusával foglalkozik az Európai Uniónak, ami nem más, mint hogy e, mennyire elengedhetetlen az éhezők számára az élelmiszerellátást biztosítani. Ezt senki sem ellenezheti, én magam sem ellenzem. Mégis van egy probléma jelentéssel, ami a következő. A közös agrárpolitikát e, tekintve nem beszél arról, hogy e, további reformjára van szükség, alapvető reformjára kapnak, hiszen nem az európaiak érdekét szolgálja, nem a brit gazdák érdekeit szolgálja, és amíg az európai adófizető ezt a gazdasági terhet nem vesszük le, addig mindig is nehéz lesz. Igen, a jelentés célja dicséretes, azonban sajnálatos módon a, a probléma gyökerét nem tudta megragadni. Köszönjük, mondja az elnök Szikerszki úr egy percben. Szanowni Państwo, pełni popieram większość... Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! A, az eddigi a McGuinness jelentésével, kapcsolat, jelentésével kapcsolatos legtöbb állítást én támogatom a világpiacon egyre nagyobb változásokra kerül sor, és élelmiszerválságra jövőben is, és ez nagy kihívások elé állít bennünket. A legkisebb jövedelemmel rendelkezőket érinti ez természetesen a leginkább, akik a pénzük legnagyobb részét élelmiszerre költik. Őket kell támogatnunk. Támogatnunk kell a fejlődő országokban, illetve az Európai Unióban és a rászorulókat. Az új valósághoz kell igazodnunk, és jobban figyelembe kell vennünk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos problémákat. A piacokra vonatkozó eszközök megszüntetése ellen vagyunk ezért, és a jövőbeni pénzügyi pénzügyi tervben is figyelembe kell venni az élelmiszer válsága kapcsolatos kihívásokat. A fao belül jó lenne, ha lenne egy olyan felügyelet, amely az élelmiszer árakat felügyeli nemzetközi szinten. Végig kell gondolnunk azt a nemzetközi rendszert is, amely az élelmiszer tárolásra vonatkozik. Kamal, Kemal úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony, hogy szót kapok, és elmondhatom, hogy miért tartózkodtam a szavazás során. A legtöbb kollégám nyilván egyetért azzal, hogy az élelmiszerbiztonság roppant fontos. A probléma az, hogy abban nem értünk egyet, hogy mit is jelent az élelmiszerbiztonság. Sokunk számára ez azt jelenti, hogy elég élelmiszert kapnak az emberek világszerte, bárhol is legyenek. Sokak számára azonban ez csak egy kifogás a protekcionizmusra, azaz az európaiak csak az európai, Európában előállított élelmiszert kaphassanak. Sokan így értelmezik ezt, és arra használják az élelmiszerbiztonságot, hogy a külső importot az unió határain kívül tartsák. Pedig nagyon jó minőségű élelmiszereket tudnánk eh, importálni, eh, és eh, segíthetnénk a szegény gazdáknak világszerte. A közös agrárpolitika kellene, hogy legyen az élelmiszerbiztonság sarokköve. Én nem is értem, hogy valaki hogy mondhatja ezt ki a jelentésében. Ethan Harris. Köszönöm. Ethan Harris úr következik. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek nagyra becsült kollégám által az imént elmondottakkal azért tartózkodtam eh, ez ügyben, mert az egész frakcióm tartózkodott, de nagyon fontosnak tartjuk az biztonságot, ezért nem értem, hogy miért eh, így foglalkozunk egy ilyen fontos kérdéssel. Ebben a jelentésben, ha arról szavaztunk, hogy újabb problémát hozunk eh, létre Munkra, hiszen itt van a növényvédőszerekre vonatkozó irányelv, amelyel aláássuk három perccel azután, hogy megszavaztuk ezt a jelentést, három perccel később eh, pedig arról szavazunk, hogy ne tudjanak az európai gazdák elég élelmiszert előállítani. Ez bizarr, úgy tűnik, hogy sokan, a legtöbben elsolvadják azt, hogy miről is szavazunk itt ebben a házban. Adam Doyle! Köszönöm, Doyle asszony következik. Thank you very much indeed. Köszönöm, elnök asszony. Az egyik legnagyobb aggodalmam a globális élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban az, hogy megfelelő, fenntartható élelmiszerellátást biztosítsunk a fejlett világban, például az Európai Unióban is, annak érdekében, hogy a többletet exportálni tudjuk, és a világpiacon neves nézzünk egymással, hiszen az az árakat fölfele nyomná, és lehetetlen helyzetbe hozná azokat, akiknek nincsen pénzük, vagy nincs meg a lehetőségük arra, hogy saját élelmiszerüket megvásárolják, előállítsák. Éppen ezért környezet védelmi szempontból megfelelően, de globális szempontból is kell erre a kihívásra reagálnunk. Köszönöm, elnök asszony. Bakó úr, mondja az elnök. Hlasoval som za správu o spoločnej poľnohospodárskej politike. Köszönöm. A közösségi agrárpolitikával és a globális élelmiszerellátás biztonságával kapcsolatos jelentés mellett szavaztam. Egyik ez azoknak a problémáknak, amelyekről rendszeresen beszélek a házfalai között. Itt van például a termelési költségek csökkentése, a termelékenység javítása, illetve a piac változékonyságának csökkentése, például a, a tartalékok növelésével, illetve a mezőgazdasági termelés megítélésének javítása az Európai Unión belül, illetve a közösségi agrárpolitika eh, eh, rendszerbe mm, betétele, rend, illetve a mezőgazdaság eh, fontosságának csökkenésének a megállítása az új tagállamokban. Köszönöm. Sur le rapport de Madame Grabowska. Köszönöm Grabowska, Sonberg mivel nincs itt, ezért Szomberg úrnak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, hogy még egyszer szót kapok. Persze, az Európai Unió alapvető kérdéseit járjuk itt körbe. Egyre több pénzt fogadunk el annak érdekében, hogy meggyőzzük a közvéleményt, meggyőzzük a közvéleményt, hogy a Lisszaboni szerződést megszavazza miközben egyszer már elmondták az írek is, hogy nem akarják Lisszabont, hogyha az ír, a britek megkapták volna ezt a lehetőséget, ahogy azt az előző választások előtt a munkáspárti kormány megígérte, akkor nyilván a brit közélemény is visszautasította volna a Lisszaboni szerződést. Nem szabad, hogy ez elmenjen a fülünk mellett, Halljuk tehát meg, az emberek nem akarják Lisszabont, nem akarnak több Brüsszelt, több Strasbourgot. Azt szeretnék az európaiak, hogy a saját nemzeti kormányuk és parlamentjük hozza meg számukra a döntéseket. Amíg süket fülekre talál ez az üzenet, addig az adófizetők pénzét arra pocsékoljuk, hogy megpróbáljuk meggyőzni őket arról, hogy változtassák meg erről a véleményüket. Ez nem lesz így. Köszönöm, asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is hagyd mondjam el, hogy kiváló jelentésről beszélhetünk ez ügyben, hiszen igenis kommunikálni kell az állampolgárokkal. Az európai állampolgárok nélkül nem működik Európa. Van egy reprezentatv illetve van egy részvételi demokrácia, erről szól ez az egész. Azonban nem szabad, hogy ez egy egy jó irányú utca legyen, ez két irányú adatforgalmat, kommunikációt kell, hogy jelentsen. Nekünk is figyelembe kell vennünk itt az európai intézményekben az egyszerű állampolgárok e, véleményét. Itt van például az egymillió aláírás, amit a fogyatékosság ügyében e, összegyűjtöttünk. Hogyha elfogadjuk a Lisszaboni szerződést, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy az európai polgárok sokkal szorosabban és értelmesebben tudjanak részt venni az európai folyamatokban. Ezért mondom még egyszer, hogy Lisszabont el kell fogadni, ha ezt ha hatékonyan kívánjuk megtenni. Ennen úr. Nos, sok mindent lehet következtetni ennek a jelentésnek a címéből. Nos, időnként emlékeztetni kell ezt a parlamentet arról, hogy a Lisszaboni egyezményt nincs még hatályban, már háromszor utasították a franciák, a hollandok és az írek mind a három nemzet 54% körüli arányban utasította el. Nos, a Bulgária civil párbeszéd fejlesztésének perspektíváiról szól ez az anyag, a hétköznapi polgárok nem mindig értik ezeket az európai parlamenti, európai intézményi kifejezéseket. Azt kell mondanom ennek azt mondja, hogy nem minden e, euró e, szerepe az, hogy a párbeszédet fejlesse. A párbeszéd ez fél kell az, az Európai Uniónak e, két oldalú e, e, párbeszédre van szüksége, tehát népszavazásra kell bocsátani az egyezményt. Kamal úr, köszönöm elnök asszony. Szeretném elmagyarázni, hogy miért úgy szavaztam. Ahogy szavaztam, amikor elolvastam a civil párbeszéd fejlesztésének perspektívái a és Szervezés keretében címet, akkor Mahatma Gandhi jutott eszembe, amikor őt megkérdezték a nyugati civilizációval kapcsolatban, a párbeszédek kapcsolatban azt mondta, hogy ez egy jó ötlet. Valóban jó ötlet lenne a civil párbeszéd, bár csak lenne civil párbeszéd, bár csak lenne két tudalú párbeszéd. Az egyik előző felszólaló már hangsúlyozta, hogy a párbeszéd két irányú folyamat, de ha megnézzük a finanszírozást, akkor azt látjuk, hogy csak olyan szervezetek kapnak pénzt, amelyek e, ezt az alapvetően demokrácia ellenes egyezményt támogatják. Hány olyan e, szervezet kap finanszírozást, amelyek az egyezmény ellen e, küzdenek? Nincs két irányú párbeszéd, ezért vannak olyan emberek, akik határozottan mindvégig az egyezmény ellen fognak szavazni. Elnök asszony, köszönöm, a Gerere jelentésre térünk rá, és megadom a szót Eh, a, tehát a Guerrero jelentés kapcsán a következő felszólalónak. Aki valószínűleg újra csak a Kamal képviselő. Ah, it's on fisheries. Yeah. Thank you very much. Emlékeztetnének, hogy miről is szól? Igen, a halászat. Jó. Nos, ezzel kapcsolatban beszélni akartam, de túlságosan sok mondani valóban nagyon felspanoltam magamat. Nagyon sok minden történik itt a teremben. Igen, szükség van a fenntartható fejlődésre és a halászatról, azonban a kettő most mond egyásnak. Ha megnézzük a fenntartható halászati politikát, akkor át kell tekintenünk a piaci alapú megoldásokat és a tulajdoni viszonyokat. Vannak olyan országok, ahol a halászati jogok tulajdont jelentenek, és a nemzetekre, nemzetekre áturázhatóak. Ez biztosítja a Eh, halászat fenntarthatóságát, nem valamiféle eh, művi kommunisztikus megoldásra van szükség, mert az csak a halállomány kimerüléséhez vezet, amit mindannyian meg fogunk szenvedni. Köszönöm szépen, most az ülést ö, megszakítjuk, a szavazatmagyarázatokkal folytatjuk majd később az ünnepélyes ülés után, Lettország köztársasági elnökének beszéde után.